mesdames et messieurs bonjour à tous jó reggelt kívánok mindenkinek mindenkit üdvözlök a ma délelőtti ülésünkön, amikor az Agora munkacsoportjairól fogunk beszélni. Remélem, hogy érdekes és gyümölcsöző, valamint konkrét lesz ez a vita, és uh, siker koronázza eddigi munkánkat. Nézzük tehát, a három munkacsoportról fogunk beszámolni, valamint a konszenzus konferenciáról. 20 vettek részt, 20 állampolgár ebben a konszenzusi konferenciában, és ajánlásokat készítettek a kétnapos munka végén, hiszen ők a munkacsoportokon kívül is dolgoztak. 11 órakor egy rövid kávészünet lesz, akkor Lucsek úr, illetve jó magam beszámolunk majd az eredményekről, az önök munkának, munkáinak eredményéről, illetve elmélyítjük a vitát, valamint a következtetéseket, a végkövetkeztetéseket kiegészítjük és bezárjuk az agóránkat. Majd ö, egy zeneszám következik, illetve fényképezésre is sor kerül. Na, kezd, lássunk is hozzá a munkához. Franciául mindenki előtt ott van a záró szöveg elvileg, és az angol szöveg is meg fog érkezni a következő fél órában remélhetőleg. Szeretnék köszönetet mondani a fordítóknak, illetve a tolmácsoknak, akik tegnap éjszaka, illetve ma reggel, ma hajnalba ezzel az anyaggal foglalkoztak. Mm, most tudom, tudtam meg, hogy nincs még minden anyag önök előtt az ablakon, de hamarosan, az, az asztalon, de hamarosan megérkezik majd. Mindenki saját nyelvén hallgathatja meg a munkacsoportok következtetéseit, a munkájukról való beszámolót. Nézzük az első munkacsoportot. A gazdasági válság, a szegénység, az új szegénység volt a téma. Jean Lambers a jelentéstevő, illetve Ilda Figueredo és Spinola ura a árnyék jelentéstevők. Figueredo asszonynak meg is adom majd a szót. Nagyon korán kelt, korán repülőre szállt azért, hogy itt legyen, és ezért köszönetet mondok neki. Esetleg meg is adom neki a szót, illetve az árnyék jelentéstevőknek is. Figueredo asszony, jönni a szó. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! A munkacsoportunkban rendkvül érdekes vitát folytattunk a szegénységről, annak okairól, a krízisről, és eh, az intézkedésekről is, amelyeket a különböző szervezetek javasoltak, annak érdekében, hogy ezt a kérdést meg lehessen oldani. Ezen kívül volt egy óriási felháborodás is, amiatt, hogy egyre inkább erősödik a szegénység, és nincsenek konkrét intézkedések arra, hogy ezt le lehessen küzdeni. Ezért az európai intézményekhez is egy felhívást intéztünk, főként az Európai Parlamenthez, amelyet én a kollégáimnak a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottságába továbbítani fogok, annak érdekében, hogy eh, hatékony intézkedéseket lehessen hozni. Azért, hogy eh, a helyzeten javítani lehessen, és eh, az embereknek konkrét válaszokat adjunk. Viszont figyelembe kell venni azt is, hogy az emberek mit élnek meg. Azt javasolták, hogy hozzunk létre munkacsoportokat. A kollégám, aki ugyancsak jelentés készítő, ezeket a javaslatokat majd ki fogja emelni, amelyeket a szociális szervezetek elénk tártak a vita során. Azt is követelték, hogy az Európai Parlament magas, őt az Európai Bizottság is kövessék nyomon az egyes kérdések eh, alakulását. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság is eh, komplett választ eh, kínálhat ezekre a kérdésekre. A cél az az, hogy a parlament képviselőit is érzékenyé tegyük ezen kérdések irányába. Például beszélünk a garantált minimálbérről, minimál eh, bevételről az egész Európai Unióban. Ebben, ezben a kérdésben készítettünk egy jogakotási kezdeményezést is, illetve ezt kérjük. Én mindig azon voltam, hogy eh, az Európai Parlament ezt az álláspontot pontot eh, támogassa, azonban nincsen még jogakotási kezdeményezés, mert az Európai Bizottság ilyet még nem terjesztett elő. Az is szükséges, hogy a költségvetési politika az Európai Unióban a gazdasági és szociális kohéziót, illetve a társadalom jólétét prioritásként kezelje. A politikákat, politikák során figyelembe kell venni azt, hogy a politikáknak milyen hatásaik van szociális szempontból az emberekre. Gondolok itt például a költségvetési, megtakarítási tervekre, vagy arra, hogy a gazdasági kérdéseket a szociális kérdésektől lecsatolják. Ez a, ezt a fajta lecsatolást nagyon súlyos kritikákkal illették. Azt mondták, hogy eh, akkor is, hogyha gazdasági intézkedéseket kell definiálni, el kell azon gondolkodni, hogy ennek milyen szociális hatásai lehetnek majd. amikor intézkedéseket hozunk, akkor meg kell vizsgálni azt is, hogy ez milyen hatással lesz majd a munkahelyek biztonságára, a munkanélküliségre. A munkanélküliség egyre inkább növekszik, és egyre inkább kétségbeejtő a helyzet, a szegénység újabb formái jelennek meg, például a munkavállalók szegénység amiatt, hogy bizonytalanok a munkahelyek. A fiatalok egy része, a nők, a fogyatékossággal élők ugyancsak nagyobb figyelmet kívánnak, de az idősek is. A további téma a szociális biztosítás kérdése. Az elkövetkező hónapokban erről beszélni fogunk itt az Európai Parlamentben. Ezért azt kérjük, hogy sokkal méltóság teljesebb formáira van szükség az idős emberek életének. Beszéltünk még a különböző szolgáltatásokról, a szociális szolgáltatásokról, de az általános érdekű szolgáltatásokról is. A társjelentés készítő fog még erről beszélni, beszél még majd a javaslatról is, amit a szervezettek az Európai Parlament számára tettek. Remélem, hogy mindenki, aki jelen volt, azt a benyomást kapta, hogy ez a helyzet minden tagállamra kiterjed, és ezt a kormányoknak figyelembe kell venniük, hiszen ők a tanácsban dolgoznak, és a tanácsban, hogyha a gazdasági, szociális intézkedéseket hoznak, akkor az olyan kihatásokkal járhat, amelyet minden tagállamban érzünk. Ezért arra szólítok, szólítok fel, hogy igenis szálljanak szembe ezekkel a patikákkal a tagállamaikban, adják el tagállamaikban a felháborodás hangjait, azt, amit itt is kifeze, ki, kifejeztek a szegénység terjedése miatt. Merci, Madame euh, Figueredo. Je donne donc la parole. Köszönöm szépen, Figueredo asszony. Most pedig a másik társjelentéstevőnek euh, adjuk meg a szót mindig van egy olyan jelentéstevő, aki a képviselők közül jön, illetve a civil szervezeteket is képviseli valaki. Megadom a szót a mm-hmm. Spinevin úrnak. Inderdaad, verkeerd dat ik Nederlands kan spreken, ga ik het ook, eh, ga ik het ook doen. Um... Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, megkaptam a az írásbeli dokumentumokat. Nagyon nehéz most reggel résztebe bocsátkozni, de is megpróbálom a saját szabályommal ezt megfogalmazni. Hat darab pontot szeretnék kiemelni majd. Először is szeretnék ö, eh, mesélni arról, hogy milyen jelenleg a szociális helyzet, és hogy az Európai Parlamentnek igazából egy fórumot kell kínálni arra, hogy az ilyen helyzettel szemeli felháborodásnak egyfajta csatornát adjon. Beszélni kell, vitát kell szervezni a szociális rossz helyzet okairól. Arra van szükség, hogy az okokat azonosítsuk, és hogy megoldásokat találjuk. Talán az Európai Parlament a lehető legjobb hely ehhez, hogy egy ilyenfajta vitát megszervezzünk egy új paradigma körül, amely már egy új társadalom irányába e, mutatna, hiszen a jelenlegi paradigma a társadalom számára már nem igazán jelent megoldást. A munkacsoportban azt is kértük, hogy legyen több jogszabály, a szociális jogszabály európai szinten. Egyértelmű, hogy az Európai Parlament e, nem rendelkezik kezdeményezési joggal, de nyomást gyakorolhat az Európai Bizottságra annak irányába, hogy jogszabályozási kezdeményezéseket tegyenek. Ami pedig a jogszabályozás illeti az adósságok területén, illetve annak területéről megelőzzük azt, hogy túlságosan nagy adósság alakuljon ki az érzékeny csoportoknál, illetve a fogyasztói hiteleknél. Itt Figueiredo asszony is elmondta, hogy szociális területen lehetne jogszabályokat létrehozni, és ide tartozik az is, hogy a minimálbért is szabályozni kellene. Azt is elmondtuk, hogy nem igazán ismert a általános közvéleményben, hogy az Európai Parlament most már együtt döntési eljárásban dönthet az eurótövező kérdésekről, és ennek is van a szociális hatása, és itt is lehetséges a jogszabályozás. Volt egy explicit kérdés a nyílt koordinációs módszert illetően, a szociális bevonást illetően. Ezt meg kell tartani, sőt erősíteni kell ezt a fajta koordinációt az európai, európai szociális politikán belül. Az Európai Parlamentnek szerepet kell kapnia abban, hogy legyen egy új európai fórum, amelyen a szegénységről lehetne beszélni, és ahol fel lehetne lépni a szegénység ellen. Azt is kérték, hogy az Európai Parlament a saját kéréseit kövesse a szociális ügyeket illetően, hiszen kérte a parlament a többi intézményt arra, hogy sokkal gyakrabban számoljanak be arról, hogy ki és hogyan követik a szociális politikát. Hogy, hogy egy példát adjak egy olyan témára, amit én is jól ismerek, az Európai Parlament egy írásbeli nyilatkozatot fogadott el, mely a bizottságot arra kéri, hogy európai stratégiát dolgozzon ki. Ezt a parlamentnek nyomon kellene követnie, és a bizottságot erről ezzel kapcsolatban, tehát a, a, a, például a gyermekek szegénysége minimumbér alapján fele, elszámolást kell kérni a bizottságtól. Különböző tréningre is szükség van a közalkalmazottak számára, illetve az európai alkalmazottak számára, hogy a szegénységgel jobban megismerkedjenek, hiszen vannak olyan, olyan emberek, akik a szegénységet közelről élik meg, és egy ilyenfajta tréningre lenne szükség. Szerintem egy ilyenfajta továbbképzés nem igazán kerül sokba, és nagyon gyakorlatias lehet. Ezen kívül Az Európai Parlamentnek van egy kutatási költségvetése, és ennek, és ez sokkal jobban ki lehetne ezt használni arra stratégiai szempontból, hogy, hogy itt foglalkozzanak a tudásbeli hiányosságokkal. Miért, nem, miért nincs elég tudásuk? Miért van az, hogy olyan nagy a szegénység vidéken, ehhez, kötő, ehhez kötődik a Kelet-Európából beérkező bevándorlás is. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy az Európai Parlamentnek multidimenzionálisan kell kezelnie a szegénység kérdését. A szociális és gazdasági politikát nem lehet egymástól mesterségesen elválasztani, mindenkit be kell vonni a vitába, és célcsoportokat kell meghatározni a szegénység elleni politikában, hiszen ezeket a célcsoportokat másképpen kell kezelni, és például Figerelő asszony kiemelte a nők, a, fi, a nők és a gyerekek eh, csoportját. Tegnap eh, úgy éreztem, hogy arra kell építenünk, amit már elértünk, tehát nem előről kell kezdeni, hanem már a, nem, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy már van egy alapunk. Hát ennyit szerettem volna elmondani a tegnapi történésekről. Sok minden van, ami benne a dokumentumokban, de szerintem ezek voltak a legkonkrétabb javaslatok, amelyek a munkacsoportban érkeztek. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Et merci aussi pour les és köszönöm szépen a megjegyzéseit is. Valóban megszületett már a jelentést, körbe fogják adni, illetve ki fogják adni, és nagyon fontos, hogy ezt megfelelően, megfelelően tükrözze a munkacsoportban uralkodó hangulatot és a szociális elégedetlenséget. Fontos ez a parlament számára. Nem tudom, hogy kér-e valaki szót ebben a témában, hogyha az adott munkacsoportnak valamelyik tagja esetleg szeretne kiegészítést, kiegészítést tenni, akkor erre lehetőség van, de majd a kávészünet után általános vitát folytatunk. 342-es ülésen ülőt kérjük meg, hogy szólaljon fel. Jó napot kívánok! A szegénység elleni és ellenes hálózattól jöttem. Köszönöm szépen a szót, nagyon érdekes volt ez a munkacsoport, és valóban a munkacsoportnak a hangulatát sikerült összefoglalni. Méltatlan kodás, illetve elégedetlenség jellemezte ezt a munkacsoportot. Egy-két konkrétummal szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Konkrét kéréseket tettünk a parlament felé, hogy a parlamentnek mit kellene tennie például a válság okai, a válsággal kapcsolatos vita, a válság szociális hatása. Ezekben a kérdésekben a parlamentnek nagyon fontos szerepe lehet. A bizottság szociális hatás tanulmányt készített, de azt hiszem, hogy ennek semmilyen hatása nem volt a döntéshozatalra. Aztán ott van az Európa 2020-as kérdés. Egyértelmű, hogy minden, ami most történik, az Európa 2020-as stratégia keretében történik. Ott van az új növekedési tanulmány, illetve megvannak a szegénységi célkitűzések is, azonban szükség van arra, hogy a parlament az egész csomaggal foglalkozzon, hiszen úgy tűnik, hogy a gazdasági kérdések aláássák a szociális célkitűzéseket. Mindig a növekedésről, a növekedés emeléséről, a verseny növekedéséről beszélünk, de nagyon fontos, hogy ennek a szociális aspektusait is vizsgáljuk. Tehát a parlamentnek ebben fontos szerepe van. A parlamentben egy munkacsoport követhetné az Európa 2020-as szociális aspektusait. Ezt nemzeti szinthez is kötni kellene, és nagyon fontos, hogy szegénység ellenes nemzeti platformok alakuljanak ki, illetve olyan stratégiák, amelyek a szegénység megszüntetésére irányulnak, és a szociális társadalmi befogadásra. Itt a civil szervezeteknek is nagyon fontos szerepe lehet. Tehát két javaslat van, az Európai Uniós szint, illetve a nemzeti szint megvalósítása, hiszen konkrét eredményeket szeretnénk az agóra végén. Elnök, köszönöm szépen ezeket a javaslatokat. Megpróbálunk majd ennek értelmében eljárni itt a parlamentben. Más megjegyzés van-e ebből a munkacsoportból? Tessék, a 66-os széken ülőnek adom meg a szót. Merci, Madame Président. Je suis membre... Köszönöm szépen. Az Európai Gazdasági Bizottságnak vagyok a tagja, és egy szakszervezet tehát képviselek, románul fogok beszélni. Pun că am Köszönöm szépen, a következőt szeretném elmondani. Tegnap eh, nagyon érdekes vitákat folytattunk három munkacsoportban, és eh, biztos, hogy eh, fontos az, hogy a tagállamokat felszólítsuk arra, illetve a tagállamban a szakszervezeteket felszólítsuk arra, hogy tegyenek a szegénység ellen, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy az is ugyanannyira fontos, hogy a neoliberális rendszer eh, nem működő pontjait megszüntessük, hiszen a legtöbb tagállamban ez látható, ezt meg kell szüntetni. Azért, hogy a válságok, amelyek sok problémát okozhatnak és szegénységet okoznak, ezek ne történjenek ismételtem meg. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről szeretnék határozottan kiállni az Európai Parlament kezdeményezése mellett. Azok az intézmények, amelyeket létrehoznak az Európai Felügyeleti Szerv, amely majd a bankokkal foglalkozik, vagy a különböző nyugdíjalapokkal foglalkozó felügyelet, vagy az értékpapír felügyelet, ezeknek valódi ellenőrzési illetékességi körre kell rendelkezniük például a pénzügyi piacok területén, még akkor is, hogyha Rucsek alelnök úr azt mondta, hogy néhány tagállam ezt a folyamatot akadályozni kívánja. Hogyha nem sikerül a gazdasági mechanizmus hiányosságait megszüntetnünk, akkor a célzott szegénység leküzdése kudarcot fog vallani és ezután a parlament és a tanács erőfeszítését még jobban támogatni kell, és azt kérem, hogy azok az intézmények, amelyek hatékonyan fel tudnak lépni azért, hogy jobban, hogy meg lehessen előzni ilyenfajta válságok, azok jobban foglalkoznak ezzel a témával. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Még egyen kértek szót, tessék, megadom a szót. 98-as széken ülő résztvevőnek. Spanyol. Eh... Spanyolul fogok beszélni. Jó reggelt kívánok! Ami az első munkacsoport előadásait illeti, elhangzott, hogy minden egyes tagállamban lépéseket kell tenni a közös cél érdekében. A lényeg az, hogy az ellenvetést konkrétan meg kell fogalmazni minden egyes országban. Ez a munka már elindult, és maguk az országok indították el ezeket az ellenhangokat. Ebben a munkacsoportban arra kértük az Európai Parlamentet, hogy segítsenek az egyes országoknak abban, hogy nyomást helyezhessenek a kormányaikra. Azt kérjük tehát az Európai Parlamenttől, hogy vitassák meg a válság szociális hatásait. Nem csak a gazdasági hatásról kell beszélni, nem csak a gazdasági adatokról, és nem csak a gépjármű ipar forgalmáról, hanem az emberekről kell beszélni, hiszen Európa állampolgárai fontosak, legalább olyan fontosak, mint az üzleti vállalkozások. Tehát rendkívül nagy hangsúlyt helyeznék arra, hogy az Európai Parlament értékelje hogyan érintette a válság az állampolgárokat. A, szociális hatásával, a válság szociális hatásával kell foglalkozni az Európai Parlamentnek. Az Európa 2020-as stratégia szociális aspektusára kell hangsúlyt helyezni. Sokan elmondták ezt, és véleményem szerint létfontosságú, hogy erről az Európai Parlamentben vita folyjon, hiszen a szociális aspektust gyakran szem elől tévesztjük a civil társadalommal együtt kell működni, és meg kell próbálni a szociális hatásokat csökkenteni. Elnök, köszönöm szépen. Még kértek szót ebben a témában, meg is adom a szót. Euh, Csak nagyon röviden. Tegnap, Filip Rajé vagyok egyébként, tehát tegnap a munkacsoportunkban azt kértük, hogy az Európai Parlament jogi kereteket teremtsen a fogyasztási hitelekhez, illetve azoknak a szervezeteknek, amelyek ilyeneket tudnak nyújtani, hiszen ez a szegénység ellen is fontos eszköznek tekinthető. Jó lenne, hogyha a delokalizáció ellen is felemelni a szavát az Európai Parlament jogalkotási eszközökkel, hiszen nagyon gyakran a delokalizáció más országokban teremt munkahelyeket, és ráadásul piacvesztés is bekövetkezik ilyen szempontból, és hosszú távon munkahelyek elvesztése, és ez ugye rossz hatása van a szociális helyzetre is. Most pedig a kettes munkacsoportnak adom meg a szót, amely a bevándorlási hullámokkal kapcsolatos válságokra hívja fel a figyelmet. Dárán Dáren úr, illetve Benarab Atun és Verkhage úr fogják ezt a részt levezetni. Köszönöm szépen, Izabel! Először is szerettem volna megköszönni minden részvevőnek a munkáját, nagyon gazdag, jó munka folyt itt, és most meg is adom, meg is adom a szót Péter Ferhage úrnak. Különböző feladatokat kaptunk, és figyelembe véve az Európai Parlament hatáskörét is, a következő dolgokat gondoltuk. A civil szervezetek kérik az Európai Parlamentet, hogy a bizonytalan helyzetben lévők alapjogi mm, jogait figyelembe vegye az Európai Parlament. Második sorban szeretnénk azt is kérni, hogy politikai, illetve jogi szempontból a Lisszaboni szerződés után a bevándorlási politikát kötelezővé tegyük az Európai Unió számára, illetve hogy a Genfi Egyezmény, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezménye, illetve az alapjogi kartában foglaltakat az európai intézmények vegyék figyelembe, ugyanúgy, mint a más vonatkozó jogi nemzetközi eszközöket. Harmadsorban Szeretnénk az egységes eljárást bevezetni, amely garantálja az összes bevándorló számára az alapjogok betartását gazdasági és szociális diszkriminációk nélkül, és a menedékjogot humanista elvekre kell helyezni. Negyedik, pénzügyi kereteket kellene 2014 és 2020 között létrehozni az Európa 2020 program keretén belül, valamint a milléniumi fejlesztési célokkal összhangban, annak érdekében, hogy a az európai szociális alap, valamint az európai integrációs alapot jobban ki lehessen használni szociálpolitika, illetve bevándorlási kérdésekre. Szeretnénk, hogyha az európai bevándorlási politika megfelelő költségvetéssel rendelkezne. Öt, szeretnénk felhívni az Európai Parlamentet, illetve az Európai Bizottságot arra, hogy a tagállamokkal vitát folytassanak, valamint a civil szervezetekkel is a megfelelő a munkakörülményekről. Ezen felül szeretnénk azt is, hogyha civil platformok jönnének létre európai szinten bevándorlási integrációs célból, illetve ezen a területen annak érdekéből, hogy részt vegyenek az érintett felek különböző meghallgatásokon, és így mm, szakértők véleményét is meghallgathassák az európai bevándorlási politikákról. Hetedik, szeretnénk elérni azt, hogy az okleveleket, valamint képesítéseket harmadik országokból is elismerjék Európában, hogy ezzel is segítsük a munkahelyteremtést Európában a bevándorlók számára. 8. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést javítani, annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek jobban részt tudjanak venni az Európai Parlament munkájában, hiszen ez a Lisszaboni szerződésben is benne foglaltatik. 9 továbbra is harcoljunk a rasszizmus és a diszkrimináció ellen itt Európában, és mozdítsuk elő a bevándorlók integrációját úgy, hogy a médiában és máshol is beszélünk a bevándorlók szociális helyzetéről, illetve nemek szerinti megoszlásáról. olyan statutumot kell, vagy olyan státusz kell létrehozni, amely a bevándorlók számára is jogokat biztosít. Az önkéntességet is segíteni kell a civil kezdeményezések területén. És szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament képviselőit felkérjük arra, hogy az ENSZ menekült munkásaira vonatkozó egyezményét írják alá. És végül a tagállamokat felhívjuk arra, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy az alapjogi karta megvalósuljon. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy ezzel sikerült igazságot teremtenünk, és um, hatékony volt a munkacsoportunk munkája. Köszönöm szépen a két társjelentéstevőnek ezeket az ajánlásokat és ezeknek a megfogalmazását. Hogyha ezzel kapcsolatban valaki még hozzá szeretne tenni bármit a munkacsoport részvevőiből, igen, tessék, hölgyem, 350-es helyen. Igen, köszönöm szépen szerettem volna megköszönni a két társjelentéstevőnek a munkáját, mert mindaz, ami elhangzott, valóban szerepelt az ajánlások között. Egyetlen egy aggodalmam van még, de lehet, hogy ez is benne van valamelyik ajánlásban. A menedékjog kérelmezőkre vonatkozó ajánlásban nem tudom, hogy ebben szerepelt-e az emberkereskedelem. Fontos, hogy ugyanis nagyon fontos az, hogy az emberkereskedelemről is essen szó. Igen, valóban ez nincsen itt, de ebben egyetértünk úgy, hogy bele is fogjuk foglalni. Ez valóban nagyon fontos kérdés. Kiegészítésként Giuliano úr kapja meg a szót az EGSB-től. Köszönöm szépen. Én is a Gazdasági és Szociális Bizottságtól részt vettem a műhely vagy a munkacsoport munkájában, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindazok a gondolatok, amelyek szerepeltek a tegnapi vitánkon, itt szerepelnek az, ajánlásokon, az ajánlásokban is. De tovább szeretnék menni, mert fontos lenne az, hogy egy nagyon érdekes vitapontról tájékoztassuk a teljes plenáris ülést. A hármas és a tízes pontokban is szerepelnek ezek, hiszen itt egy nyitott állampolgársági koncepció jelenik meg. Ez egy nagyon érdekes gondolat, ugyanis nagyon sok bevándorló munkavállaló van, vagy migráns munkavállaló ugyanis ezek harmadik országokbeli állampolgárok, akik az Európai Unió területen belül munkát keresnek. De e- nem egészen erről van szó, mert fontos lenne, hogy a definíció kiterjedjen azokra a személyekre is, akik a tagállamokból érkeznek, tehát a tagállami állampolgársággal rendelkeznek. Ugyanis nem lehet ezt a kérdést hozzá kötni kizárólag a szabad mozgás jogához, hiszen itt szociális identitásról is szó van, illetve arról, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy munkát vállalhasson. Én például azokra a román állampolgárokra gondolok, akik Olaszországban vannak, és akik számára még most sem biztosított az a jogi feltételrendszer, amelyre szükségük lenne, a, például a szociálpolitikai védelmi háló kiterjedése, amely az olasz állampolgárokra kiterjed, nem terjed ki őrájuk, pedig ők ugye mondjuk migráns munkavállalóknak tekinthetők, tehát ezért lenne nagyon fontos, hogy szociális identitáshoz kössük ezt a koncepciót, és nem csak állampolgársági kérdéshez. Úgyhogy nagyon jó volt ez a jelentés, nagyon jók voltak az ajánlások, és örülök annak, hogy részt vehettem ebben az érdekes vitában. Nagyon szépen köszönöm. Hogyha mások nem kívánnak ennek a munkacsoportnak a munkájához hozzászólni, akkor a hármas munkacsoport következik. Igen, elnézést, úgy látom, még a 158-as helyről még valaki hozzá kíván szólni. Igen, a Bulgáriából érkeztem a rasszizmus ellenes európai hálózattól. Azt szeretném megtudni, hogy milyen nyomonkövetést kívánnak az ajánlásoknak adni majd. Ugyanis nagyon jó, érdekes volt a vita a munkacsoportban, és nagyon sok jó javaslat érkezett a kollégák részéről, részéről éppen ezért azt szeretném tudni, hogy a konferencia eredményeit vagy kihatásait majd hogyan fogják elmondani nekünk, milyen feedbacket tudunk erről kapni. Nem tudom, hogy esetleg a jövőben történő előrelépésekről lehet-e adatokra vonatkozó tájékoztatást kapni. Elnök, azt hiszem, hogy az utolsó, a kérdés utolsó részére majd globálisan fogunk választ adni, hiszen ez nem csak az kettes, hanem az egyes és a hármas workshopra is vonatkozik hiszen fontos lenne egy általános nyomonkövetés, hogy ne csak egy újabb papír szülessen. Tehát akkor megadom a szót a hármas munkacsoport szóvivőjének, itt pedig a bizonytalan helyzetben lévők munkahelyi helyzetéről volt szó, illetve arról, hogy hogyan lehet Európában javítani az ő helyzetüket, Pák asszony, Verzsia asszony, illetve Lurdel úr ö, foglalkoztak ezzel. Most Verzsia asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Miután meghallgattuk a többi munkacsoport felszólalását, kiderült számomra az, hogy nagyon sok hasonlóság található a viták között, hiszen a gazdasági és pénzügyi válság, a bizonytalan munkahelyzetben lévőkre még inkább hatással volt, és ki kell, hogy mondjam, meg kell, hogy állapítsam, hogy bizony a szegénység már a válság előtt is létezett, tehát a válság igazából csak tovább rontotta a legnehezebb helyzetben lévők helyzetét, főként olyan tekintetben, hogy hogyan is férnek hozzá bizonyos jogokhoz. A tagállamok között nagyok a különbségek, és a tagállamokon belül is nagy különbségek mutatkozhatnak, erre többen rámutattak már. Bizonyos országok úgy tűnik, hogy jobban teljesítenek ebből a szempontból, mert hát óriásiak a különbségek országról országra nézve, hogyha a statisztikákat megfigyeljük. Sokat beszéltünk arról is, hogy fontos lenne olyan megoldásokat találni, amelyek a valós problémákra jelentenek megoldást, és amelyek nem hagyják figyelmen kívül a leginkább nehéz helyzetben lévőket. A transzverszális kérdés, valamint a holisztikus megközelítés fontos a szegénység kor is. Úgy tűnik ugyanis, hogy nincsenek olyan globális politikáink, amelyek a legszegényebbek problémáival foglalkoznak. Az egyik legfontosabb gondolat talán az, hogy a szegénység nem szabad, hogy sorscsapásként értelmezzük, tehát meg kellene változtatni ezt a helyzetet, és másként tekintsünk a legszegényebbekre. Sokat beszéltünk arról is, hogy akár kollektív, akár egyéni mm, helyzeteket hogyan veszünk figyelembe a a szegények ugyanis, illetve azok, akik drámai helyzetben vannak, sokszor sikerül nekik ebből ki ö, lábalni. De azokat is, akiknek nem sikerül a, a szegénységből kiszabadulni, vagy ebből a csapdából kiszabadulni, azokat sem szabad, hogy másként nézzük, hiszen itt állampolgárokról van szó. Ugyanis engem nagyon meglepett az, amikor fiatalok találkoztak, szociális helyzettől függetlenül egymással, És ezek a szegény fiat, tehát a, a szegénységben élő fiatalok azt mondták, hogy mintha nem is léteznénk, senki nem foglalkozik velünk. Egy másik fontos gondolat az az volt, hogy a szegénységet nagyon gyakran összefüggésbe hozzák a munkahely jel, vagy a munkavállalással, hiszen csak azzal, hogyha munkát talál valaki, még nem biztos, hogy a szegénységből ki tud lépni, és egyébként is lehetőséget kell teremteni számára, a helyzetbe kell hozni, hogy egyáltalán találhasson munkát. Ezen kívül nem azt akarom mondani, hogy a munkavállalás nem fontos kérdés, de azért szociális értelemben másként is el lehet ismerni egy szemét, ugyanis nagyon sokan akár kulturális dimenziókra is felhívták a figyelmet. Úgyhogy egy kicsit össze-vissza beszélek. De hát ide tartozik az oktatáshoz való jog a legfiatalabb kortól kezdve. Most például a Kulturális Szakbizottságban arról dolgozunk, azon dolgozunk, hogy hát már az első években nagyon sok minden eldől, tehát ezért nagyon fontos az, hogy minél hamarabb iskolász, ha, iskoláztatáshoz juttassuk a szegényeket is. Aztán itt van az egészségügy kérdése és a mentális higiéné, valamint az, hogy sürgősségi intézkedéseket, illetve speciális politikákat dolgozzunk ki ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Az egyes munkacsoporttal összhangban bizonyos csoportokban találtuk mi is a leginkább szegénységnek kitett csoportokat, ilyenek például a nők, főként a gyermeküket egyedül nevelők, aztán itt vannak a fiatalok, az idősek, a bevándorlók vagy a fogyatékkal élők főként a Fekete Afrikából érkezők. És végül felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a mostani költségvetési megszorítások leginkább a legszegényebbeket érintik, már pedig ezeknek a politikáknak meg kellene változniuk, tehát a leginkább érintett szociális helyzetben lévőket kellene segíteni, akár az oktatásban, akár a kultúrában, akár pedig azon szervezetek segítésén keresztül, akik ezekkel a személyekkel foglalkoznak. Nos, hát végül még annyit mondanék el, hogy mit is éreztem ebben a munkacsoportban. az, hogy a legnagyobb kihívás az az, hogy az alapjogi kartát kellene életre kelteni, hiszen a leg rosszabb helyzetben lévők azok, akik az alapjogi kartában foglaltakat, vagy az ottan szereplő jogokat sem kapják meg gyakran. Lehetséges, hogy most az emberi jogi harcos beszél belőlem, de mégis számomra ez volt az egyik legfontosabb megállapítás. És most odaadom a szót a társjelentéstevőnek, aki szintén majd konstruktív javaslatokkal él. Köszönöm szépen! Nos, hát munkacsoportunkban, mint ahogyan elhangzott, nagyon gazdag, jó vita folyt, és jó néhány ajánlást fogalmaztunk meg. És ezt most el is fogjuk mondani. Az egyik legfontosabb megállapításunk az az, hogy szükséges lenne olyan politikákat kialakítani, amelyek a legszegényebbekkel is foglalkoznak. Így pedig célzott módon tudnánk fellépni a problémák ellen. Valamint pontos, konkrét célok kidolgozásán keresztül tudnánk ezt megtenni, és diversifikált mutatókra van szükség a szegénység elleni harc terén, valamint fontos lenne az éves nyomonkövetés, illetve ellenőrzés is. Ezen kívül a szociális záradékot horizontálisan minden szinten a döntéshozatalba meg kell valósítani. Ezen kívül Fontos, hogy valós párbeszéd jöjjön létre a legszegényebbekkel, és ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha az összes érintett felet bevonjuk, a szociális partnereket és a szociális, illetve a civil szervezetek résztvevő munkatársait is. Éppen ezért az Agora munkája a szegények vonatkozó következő európai par- parlamenti kezdeményezésnek is központjába kell, hogy álljon. Ezen kívül el kell ismerni a szegénység, valamint az emberi jogok közötti kapcsolatokat, főként olyan szempontból, hogy az emberi jogokhoz való hozzáférést, biztosítást valós módon garantálni lehessen. Konkrétan mire is gondolok? Az alapjogi öm, ügynökség mm, az emberek extrém szegénységével foglalkozó tanulmányát valóra kellene váltani. Hiszen logikusan a szegények csak úgy tudnak kilábolni a szegénységből, hogyha a szociális alap mm, finanszírozási módszereit megváltoztatjuk, hiszen itt mindig arról van szó, hogy olyan személyeket támogatunk, vagy abban támogatjuk a személyeket, hogy minél inkább munkát tudjanak vállalni. El kellene ismerni a civil, civil szervezetek által betöltött szerepet, akár pénzügyi értelemben is támogatni kellene őket, és a bevált gyakorlatokat szintén meg kellene valósítani. A gazdasági életben a mikrohitelek nagyon fontosak lennének, el kellene ismerni ezek specifikus voltát, és európai státusszal kellene ellátni. Minőségi, fenntartható munkahelyeket kell létrehozni, tehát nem bizonytalan munkahelyeket, már pedig ehhez arra van szükség, hogy a szociális partnerek részt vegyenek az ilyen politikák kidolgozásában. Ezen kívül be kell vezetni az intézkedésekbe a nemi ö, megoszlás kérdését, például a férfiak és a nők közötti fizetésbeli különbségeket maximálisan 1%-ban kellene meghatározni, illetve évente 1%-kal csökkenteni kellene ezt a különbséget, és ezen kívül egy másik fontos ajánlásunk az az, hogy javítani kell az együttműködést az európai intézmények összessége, a nemzeti, regionális és helyi intézményekkel, a szegénység elleni harcban. Ahogy ezt tegnap is elmondtuk, ez nem csak egy biztosnak a tevékenységi területe kellene, hogy legyen. Fontos lenne a koordináció, tehát a szociális, az egészségügyi és az oktatási szolgálatokat kellene összehangolni. És végül, de nem utolsó sorban, az állampolgárok, akár milyen szociális helyzetben is vannak, a politikák és az európai politika központjává, központi elemévé kellene tenni. Köszönjük szépen! Nos, az ajánlások egyre hosszabbak, de ez jó is így, hiszen ez volt a célunk, és most pedig ugyanezzel a témával kapcsolatban Ugye a konferencia a hármas munkacsoporttal azonos kérdésekről cserélt eszmét, úgyhogy kérem, hogy majd egyszerre reagáljanak ezekre. Most pedig Vinyon úrnak adnám meg a szót, aki két és fél napon keresztül a konszenzus konferencia vezetőjeként volt itt jelen, 15 európai ország képviselői vettek részt ezen az ülésen. Sajnos a mikrofont nem kapcsolja be a felszólaló, úgyhogy a tolmácsok nem hallják. Nos hát az előző két munkacsoportnak megengedték azt, hogy kommentárokat fűzzenek, úgyhogy szerintem fel lenne, hogyha a harmadik munkacsoporttal kapcsolatban is lehetőséget biztosítanának a munkacsoport tagjainak arra, hogy kommentárjaikat megosszák a plenáris üléssel. Elnök, jó, akkor megadom a szót először a hármas munkacsoporttal kapcsolatos kommentárok sorának. Szez úr, illetve a 16-os széken ülő úr, és aztán a 74-es széken ülő hölgy következik. Also? Um, yesterday, jó reggelt kívánok! Az Európa Gazdasági és Szociális Bizottság tagja vagyok, és egy konkrét dologra szeretnék kitérni, amelyről beszéltünk a tegnapi nap folyamán. Úgy érzem, hogy ez a kérdés nem jelenik meg kellőképpen az ajánlásokban. Ez pedig a következő. Nagy szükség lenne olyan struktúrákra, amelyek a civil társadalmat közvetlen kapcsolatba hozzák az Európai Parlamenttel úgy érzem, hogy folyamatos architektúrára, struktúrákra lenne szükség, hiszen a szegénység különböző helyzeteit eh, kívánjuk reprezentálni, de ezen túl kell lépnünk, valami rendszeres gyakorlatot kell kialakítani. Nem csak a válságról van szó, hanem arról, hogy az, a szerződés, az új szerződés megadja nekünk ezt a jogot. Rendszeres konzultációra lenne szükség, és egy éves állampolgári agórára, amely nyomonkövetést biztosítana a különböző konzultációs folyamatoknak. Nem elegendő az, hogy nemzeti konzultációs folyamatokról beszéljünk, hiszen nagyon gyakran a civil társadalmat figyelmen kívül hagyják nemzeti szinten. De hogyha közvetlen kapcsolatban állunk az Európai Parlamenttel, akkor érvényesíthetjük gondolatainkat. Az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságot képviselem, és ennek a bizottságnak a nevében szorosabb kapcsolatot szeretnénk kialakítani az Európai Parlamenttel. A dokumentumban van egy olyan szó, amelyet véleményem szerint törölni kellene. A bevezetőben angolul a Black Africa, tehát a Fekete Afrika kifejezés szerepel, szerintem a fekete szót törölni kellene. Köszönöm szépen, elnök asszony mondja a következő felszólaló. Egyetlen dolgot szeretnék kiemelni a kiváló összefoglalóból, ez pedig az iskolázottság vagy a tájékoztatás. Mi vagyunk az egyetlen olyan munkacsoport, amely erre a kérdésre nagy hangsúlyt fektet, tehát az iskolázottságra. Ez egy hosszú távú eszköz, amely nagyon sok problémát időben megelőzhet. Az Agora csatlakozik az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, és szeretne csatlakozni ahhoz a harchoz, amely az iskolázatságot szeretné előre mozdítani. Ahogyan önök is tudják, az iskola iskolák, illetve az oktatás kérdése nem szerepel a szerződésben, ez nemzeti kompetencia, azonban az Európa 2020-as stratégia lehetőséget nyújt arra, hogy lépéseket tegyünk, illetve nyomonkövetést végezzünk ezen a rendkívül fontos területen. Tisztelt elnökasszony, ahogyan az elhangzott, óriási különbségek vannak a különböző tagállamok között, és úgy érzem, hogy a jó gyakorlat megosztása ezen a területen nagyon hasznos lenne. Arra kérem tehát önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk, segítsenek minket abban a harcban, hogy az iskolázottság az Európai Bizottság listáján egy magas helyen szerepeljen, és így az Európa 2020-as stratégiában jó ö, eredményt érhetünk el. Köszönöm, mondja az elnök a 192-es széken ülő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a társjelentéstevőknek, hiszen kiváló munkát végeztek. Emellett azonban úgy érzem, hogy hangsúlyozni kellene egy kérdést, amelyre tegnap is utaltam, de úgy érzem, hogy ez nem szerepel megfelelő formában a javaslatok között. Az Európai Nő, Női Lobbit képviselem, illetve a női szövetkezetek ezeket, és úgy érzem, hogy a nemek esélyegyenlősége, illetve az ezzel kapcsolatos lépések, például a bérkülönbségek csökkentése nem szerepel kellőképpen az anyagban. Ezt a bérkülönbséget csak akkor valósíthatjuk meg, és akkor használhatják ezt ki a nők, hogyha jó minőségű munkához jutnak. Tehát a következő javaslatom, az Európai Bizottságot felhívjuk arra, hogy nyomást gyakoroljon a tagállamokra, annak érdekében, hogy politikák közé, illetve lépései közé fölvegye azt, hogy a nők, mint az Európai Unió többségi csoportja, kiaknázhassa a munkaerőpiacon rejlő lehetőségeket, és ehhez kiegészítő struktúrákra van szükség, hiszen még mindig szenvednek a bérkülönbségtől a nők, illetve a bizonytalan munkától és a részmunkaidőtől azért, mert nincsenek megfelelő struktúrák. Az iskola délután egy órakor véget ér, és nincsenek megfelelő gyermekgondozási intézmények, illetve elérhető áron nem léteznek ezért ezek, ezért a nők nem tudnak megfelelő munkát vállalni. Hiányoznak tehát a háttérstruktúrák, és emiatt a nők még bizonytalanabb helyzetben vannak, és még inkább kivannak téve a szegénységnek. Ezért holisztikus megközelítésre van szükség, és kezelni kell az európai társadalom többségi csoportjának ezen aggodalmát. Elnök, köszönöm szépen. 148-as széken ülőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Jó pár kérdés hiányzik a jelentésből. Olyan kérdések, amelyek nagy hangsúlyt kaptak a tegnapi vitában. Az első jelentéstevő utalt erre a szóbeli összefoglalásában, azonban az írásos szövegből ez hiányzik. Ez pedig a következő, Hangsúlyos szerepet kapott az, hogy az európai szociális modell veszélybe került, és foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A jelentéstevő utalt erre a szóbeli beszámolójában, azonban a szövegben ez nem szerepel. Véleményem szerint ez hiba. A tegnapi nap folyamán nagyon hangsúlyos felszólalásokban hangot adtak a képviselők azon aggodalmuknak, hogy a gazdasági dimenzió túlságosan előtérbe kerül az Európai Unióban, és nem foglalkozunk előképpen a szociális dimenzióval. Egyensúlyt kell kialakítani, hiszen ugyanazon valóság két oldaláról beszélünk. A gazdasági fejlődéshez szociális fejlődésnek kell társulnia, hiszen a kettő egymással összefüggésben áll. Aztán van még egy gondolat, amely nem szerepel a jelentésben. Nagyon határozott haragot tapasztaltunk a munkacsoportban, amiatt, hogy az Európai Uniós intézmények nem hajlandóak fölismerni, hogy a felelősség egy része, nem teljes mértékben, de egy része az Európai Uniót érinti, hiszen a válság részben az Európai Unió nem megfelelő felépéséből következik. Tehát nagyon sok felszólalást hallottunk abba az irányba, hogy Európai Uniós szinten, különösen az Európai Bizottság, illetve a Központi Bank szintjén arra kellene összpontosítani, arra összpontosítottak, hogy a bankokat védjék meg, illetve azokat, akik ilyen pénzforrásokkal hazárdíroztak, ahelyett, hogy az állampolgárokat védnék, illetve azok helyzetét biztosítanák. Tehát erre mindenképpen ki kellene térni a szövegben. Aztán, ami a minimum jövedelem kérdését illeti, és erre szintén utalás történt az első munkacsoportban, volt egy konkrét javaslat, amely szintén nem szerepel a szövegben. Ez pedig a következő az Európai Parlament, illetve az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság esetleg megvizsgálhatná egy garantált alapjövedelemrendszer bevezetésének lehetőségét, illetve ennek előnyeit, mely értelmében eredményeket lehetne elérni. 1957 óta, tehát az Európai Unió létrejötte óta még mindig hiányosságok mutatkoznak ebben a kérdésben. És végül még egy utolsó megjegyzés, esetleg hasznos lenne az, hogyha egy kartát fogalmaznánk meg, amely strukturálná a párbeszédet a civil szervezetek, illetve az Európai Uniós intézmények között. Azt gondolom, hogy a parlament a Gazdasági és Szociális Bizottságban esetleg foglalkozhatna ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást ezt a javaslatot, és megadom a szót a 234-es széken ülőnek. Tessék önni a szó. Thank you, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőinek azért, hogy bele illesztették az én javaslataimat is a dokumentumban. Rövid leszek, mert előttem szóló már utalt arra, amit én is szerettem volna mondani a bankokról. Szeretnék egy javaslatot tenni, amit tegnap nem sikerült megtennem a munkacsoporton belül. Bulgá- Bulgáriából érkeztem, és azt javasolnám, hogy lehet, hogy ez furcsa, mert sokakat ez nem érint, de mindegy, hogy milyen intézkedéseket is teszünk, legyenek azok nemzeti vagy európai szintűek, azok nem lesznek elegendőek akkor, hogyha azok nem átláthatóak, és nem e, elszámoltathatóak, hiszen a korrupcióban mindig probléma, ez e, a jövőnket e, rontja. Tehát mindegy, hogy milyen politikát teszünk, legyen az nemzeti vagy európai szinten, az átláthatóság elveit, illetve az elszámoltathatóság elveit kell alkalmazni. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy lesz egy melléklet is, amelyben majd ezek a kommentárok fognak szerepelni, hiszen a jelentésben nem lehet ezt belefoglalni, de a mellékletben igen. Most akkor a 281-es kék ruhában ülő hölgy következik. Köszönöm szépen. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját, és az ötös ponthoz egy pontosítást szeretnék fűzni, amely ugye a különleges szegénység vagy extrém szegénység és emberi jogok közötti kapcsolatról szól. A Cashman jelentést az Európai Parlament 2008-ban fogadta el. Ebben az szerepelt, hogy a szociális kirekesztettség, illetve az extrém szegénység kérdéseit komolyan kellene venni, és az alapjogi intézkedések közé kellene sorolni. Tehát vannak már jelentések, amelyek pont ezzel foglalkoznak, a következő pénzügyi, többéves pénzügyi tervben figyelembe kellene ezeket venni. És azt hiszem, hogy ez csak úgy lehet ezt a programot megvalósítani, hogyha nem csak szakértők vesznek részt a kidolgozásában, hanem azok a személyek is, akik érintettek. Köszönöm szépen! Most a 331-es széken ülő hölgy következik, illetve úr, köszönöm szépen. Miután a gazdasági válság a személyeket, illetve a családokat is érinti, azt szeretném kérni, hogy az Európai Parlament olyan intézkedéseket hozzon, amelyek révén az EGSB státuszát, alapokmányát megváltoztatnák, olyan értelemben, hogy minden tagállam számára kötelezővé tegyék azt, hogy a nagycsaládosok szervezeteitől is valaki részt vegyen az EGSB munkájában, mert ilyen értelemben a családok is képviseltethetnék magukat az EGSB-n belül. Aztán egy másik fontos megjegyzésem lenne még, amely a három workshop munkájára vonatkozik. Miről is van szó? Szintén a nagy családokról szeretnék beszélni. Azon családokról, ahol több gyermek van, ott bizony a válságot is keményebben élik meg a közvetett és közvetlen hatásait egyaránt. Vannak olyan dokumentumok, amelyek ezt elismerik, hogy a válságnak még inkább vannak téve ezek a családok. De mégiscsak a megszorító intézkedések azt mutatják, hogy a családi pótlékrendszer csökken, és ugyanakkor a legális és illegális bevándorlók ellen, illetve hogy, hogy ezek számára növekednek az ellátási formák, és ez pedig idegengyűlölethez vezet. Már pedig erre a problémára oda kellene figyelni, és azt szeretnénk kérni, hogyha az agóra és önök ott a büróban kimondanák véleményüket arról, hogy felem, és felemelnék szavukat a öm, családi potlékrendszer csökkentése ellen, illetve a családokon csattanó megszorító intézkedések ellen. Köszönöm. Most az EGSZP-s úr következik, és aztán a 332-es. Vagy 342-es. Velisziás úr következik. Milícias, Conselho Económico Social, Grupo 3. Belisias úr vagyok. A EGSB részéről, és szeretném elmondani, hogy mennyire fontos a parlament, az EGSB, és a civil szervezetek együttműködése. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy arra van szükség, hogy az európai szociális modellt megőrizzük, és ezt tovább is fejlesszük. Ezen kívül még a válság ellen is fel kell lépnünk, meg kell védenünk az alapvető elképzeléseinket, vagyis azt, hogy minden egyes ember jogait meg kell védeni, és nagyon fontos a szolidaritás is. A szegénység a probléma, nem csak azoké, akik ezt megszenvedik, és ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy senkit sem szabad egyedül hagyni a válságban. A Gazdasági és Szociális Bizottságnak nagyon fontos szociális illetékességi köre, köre van. Az utolsó plenáris ülésünkön már foglalkoztunk az élelmiszerekkel, illetve a szegénységgel, és beszéltünk az energiaszegénységről is, És ez ahhoz vezet, hogy a jelenlegi válság mellett még szembe kell néznünk a demográfiai válsággal is, például Spanyolországban ez már nagyon érezhető, és azt is látnunk kell, hogy egyre inkább csökken a szolidaritás is Európában. Ezért kellnek speciális partnerségek, erről tennap beszéltünk, paktumokat kell létrehozni, az állami és magán szervezetek között is együttműködésre van szükség. Vannak már ilyenfajta megállapodások, például Portugáliában az állami, illetve a civil, társadalom, civil társadalmi szervezetek között. Meg kell akadályozni azt, hogy a családok eladósodjanak, ez vonatkozik nagymértékben Közép-Olaszországra, Toszkánára, ott az állam, az egyház, a, vagy különböző szervezetek, mint a Mizakordia, összeállnak, hogy együttesen tudjanak fellépni. A szervezetek, amelyek itt is képviseltetik magukat, ezeknek a szervezeteknek nyomást kell gyakorolniuk. Szeretnék még egy másik műhelyre is, műhelyről is szót ejteni. Beszéltünk ebben a műhelyben a minimális jövedelemről és ennek biztosításáról. Az EGSB már egy jelentést készített a menedékjogról évekkel ezelőtt, és annak során pedig a kettes munkacsoport témára is vonatkoztat. Köszönöm, 342-es következik. Igen, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy az ajánlás között szerepel az is, hogy bevonjuk azokat az embereket a folyamatba, akik megtapasztalják nap mint nap a szegénységet. Itt nem csak egy emberi jogi problémáról van szó, hiszen nem lehet akkor jó megoldásokat találni, hogyha nem hívjuk ide azokat az embereket, akik minden nap megérik ezt a helyzetet. Úgyhogy szeretném a négyes ajánlással kapcsolatban elmondani azt, hogy egy éves szintű találkozóra van szükség, amelyet nem a parlament, hanem az elnökség a szegénységellenes hálózat hozzanak létre különböző civil szervezetekkel. Egyébként már 2010-ben már a 9. ülést szerveztük meg, és létezik is ez a hálózat. Meg is kérjük a tagállamokat, hogy egész évben ezt a munkát folytassák, hogy készen álljanak arra az időpontra, amikor a konferencia megrendezése kerül. Tehát nagyon jó lenne, hogyha a nemzeti és az EU-s szintet összetudnánk vonni az agóra szervezésével, ugyanis azt hiszem, hogy ezt integrálni kellene az ajánlásba is. Köszönöm szépen. Fontos az, hogy pontosítását elmondta. 239-es hölgy, igen, ön, ön az. Sajnos nem ismerem a neveket, a bekiabáló azt mondja, hogy nem tetszik neki, hogy számokkal illetik őket. Hát mondják meg a nevüket, kérem. Nem tudom önöket név szerint felszólítani, mert nem ismerem önöket. Tehát kérem, hogy akkor mutatkozzanak be a felszólalás elején. Tessék, önni a szó. Ön, ön, hölgyem. Köszönöm szépen. Mert én a 229-est értettem. Nos hát... Mikéle Onedú vagyok, és úgy vélem, hogy ez a két nap nagyon fontos volt. Tegnap is már láthattuk azt, hogy mennyire fontos volt ez, hiszen vannak intézményi beavatkozások, amelyek nagyon fontosak lehetnek, de tegnap a hármas munkacsoportban Beszéltünk arról a tényről, hogy a mai Európa az állampolgárok szerint, és ez nagyon fontos, hiszen az Európai Parlament az állampolgárokat képviseli. Tehát itt azt mondták ebben a munkacsoportban, hogy jelenleg fennáll a veszélye annak, hogy az európai szociális modell megbukik, mert hogyha nem teszünk semmit sem, ebben a helyzetben nem változtatunk semmin sem, akkor az állampolgárok nem fogják ezt támogatni. Görögországban van egy női mozgalom, Görögországot nagyon sűrűsen éltette a válság, és az Európai Unió ellenőrzése által, az IMF ellenőrzése által eléggé sorokba szorultunk, és az görög állampolgárok érzik ennek kárát. Ez azt jelenti, hogy új problémákkal kell szembenézniük az állampolgároknak a mindennapi problémáink mellett. Ezért rá kell mutatnunk az olyan kifejezésekre, mint a felelősségvállalás, a szolidaritás, vagy arra a tényre, hogy hazámban a legsérülékenyebb csoportokat érintette a válság, amiatt, hogy nem volt elegendő szolidaritás. Nincs jogunk ahhoz, hogy védetlenül, védelem nélkül hagyjuk az állampolgárokat, azokat, akiket a leginkább érintett a válság, és akik igazából nem is felelősek ezért. Nekik kell segítenünk különböző megállapodások, a szolidaritás, illetve a kölcsönös tisztelet által. Másképp Európa nem tud túlélni, és ez a legfontosabb ma. Ez a minőségi intervenció, beavatkozás, amelyet mi kínálni tudunk a két napos találkozónk által. És csatlakozok azokhoz, akik azt mondták, hogy Európát kell megmenteni. Európa 50 éven át az emberekre épített antropocentrikus szervezet volt Európa, most pedig mindannyiunkat érint a válság, de egyértelmű üzenetet kell közvetítenünk, és erre kérem a segítségüket. Úgy látom, hogy többen is kérték még a szót. Az 510, és így tovább ő, nekik majd kicsit később adom meg a szót, kérem, hogy emlékezzenek majd rá egy picit később, mert először megadom a szót az állampolgároknak, és utána visszaadom a szót a résztvevőknek. Először Vinyon úr következik, aki két és fél napon keresztül elnökölte a 15 országból érkező 20 európai állampolgárból álló konferenciát, nagyon intenzív munkát végeztek. Vinyon úr, meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, Zsérom Vinyon vagyok, és nagy tiszteletem szolgál, hogy a konszenzusos konferenciát elnökölhettem. Az volt a célunk, hogy egy megegyezésre jussunk olyan javaslatokkal kapcsolatban, amelyek két át, számunkra feltett kérdésre válaszolnak. Első kérdés így hangzott. Mit is lehet tenni konkrétan annak érdekében, hogy segítsük a szegény és idős személyek kultúrához való jutását az új technológiák tekintetében főként. Második kérdés, mit tehet az Európai Unió ezen intézkedések között, ezen cél elérése érdekében? A munkánk eredménye javaslatokban kristályosodott ki, konszenzus ezeket el is fogadta, konszenzussal fogadtuk őket el. Maria Cabrel foglalkozott a kulturális kérdésekkel, és ő is fogja ezt elmondani, és aztán Albertina Willenfert következik, aki pedig az új technológiákkal foglalkozik. Elnökként csak annyit szeretnék elmondani, hogy igen dinamikus kezdeményezésről van szó, és köszönjük szépen az Európai Parlamentnek, hogy megszervezte. Ugyanis abból indultunk ki, hogy nagyon nagy elégedetlenség mutatkozott azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a kultúráról beszélni akkor, amikor bizonyos országokban annyira alacsony nyugdíjak vannak életben, hogy az abból megélni sem lehet. Hogyan lehet akkor kultúráról beszélni, akkor, amikor a kultúra bizonyos országokban ö, drága is, és az, és bizonyos országok szinte úgy állnak hozzá az idősekhez, hogy jobb lenne, ha meghalnának, mert az sokkal olcsóbb lenne. És aztán, a, mm, ami az új technológiákat illeti, a modernség sokszor távol áll az idősektől, főként azokban az országokban, amelyek a kommunizmus ban éltek sokáig. Ugye itt egy ördögi kör alakulhat ki, akkor, hogyha egyrésztről a különbségek szegénységet hoznak, és így a szolidaritás sem valósulhat meg, és szolidaritás nélkül pedig nincs igazságosság sem. Hogyan lehet az ördögi körből kilépni? Hát két oldalról, egyrészt az inkluzív és gazdagok részéről, másrészt a szegények és kiszerekeztetek között, vagy hát mind a két félnek kell valamit tennie. Meg is adom a szót, tehát Mária Cabralnak, aki a kultúrához való hozzáférésről fog beszélni. Bon, point numéro un. Nos, hát először is a kultúrával kapcsolatban azt kell, hogy mondjuk, hogy ezt nem lehet elválasztani az életszínvonaltól és az általános jóléttől. Tehát a nyugdíjakat indexálni kellene, és nem szabadna semmiféle mm, adóval sújtani őket. Annak érdekében, hogy a politikai vezetők jobban értsék a helyzetet, olyan ajánlásokra van szükség, amelyek az idősekkel és a szegényekkel foglalkoznak, Ezeknek a személyeknek egy, az év egy részében a civil szervezeteknél kellene dolgozniuk, hogy lássák terepen is, hogy milyen megvalósulása van a politikáiknak. El kell ismerni azt, hogy a szeg, az idősek nagyon sok tapasztalattal rendelkeznek, amelyek fontosak lehetnek az egész társadalom számára, így aztán az Európai Uniónak és a tagállamoknak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy ne zárjanak be olyan struktúrák, amelyek a fiatalok és az idősek közötti tapasztalatcserét biztosítják. Gondolok például az oktatási központokra, vagy a többgenerációs központokra. Az Európai Unió a teljes foglalkoztatást szeretné elérni, éppen ezért lenne fontos az, hogy a nyugdíjakat összehangoljuk mindenféle más tevékenységgel, például az önkéntességgel is. Annak céljából, hogy javítsuk az idős szegények életét, az Európai Unió, a tagállamok és a magán szféra is olyan programokat kellene, hogy kidolgozzanak, amelyek az idős személyek kultúrához való hozzáférését, valamint az egészségügyi szolgáltatások ne legyenek drágábbak, főként a szerény bevételű személyek számára. Az Európai Unió és a tagállamok kellene, hogy garantálják ezen jogokhoz, javakhoz való hozzáférést, beleértve a kulturális javakat, és figyelembe kellene venni a, így az idősek helyzetét is. És végül egy platformot kellene létrehozni az Európai Uniónak, hogy a tagállamok a bevált gyakorlatokat ki tudják cserélni, és meg tudják vizsgálni azt, hogy más országokban ezen a területen milyen előrelépések történtek. Köszönöm. Albertina következik most aki javaslatainkat fogja elmondani, amelyeket konszenzussal fogadtunk el az új technológiákkal kapcsolatban. Először is köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak számomra, hogy elmondjam véleményemet, és a digitális szakadékkal kapcsolatos javaslatainkat következőképpen tudom összefoglalni. Az idősek gyakran nem tudják használni az új technológia biztosította lehetőségeket, hiszen gyakran nehezen érthetőek ezek a módszerek és a biztosított kurzusok is. Ezen kívül az időseknek nem voltak korábbi tapasztalataik az új technológiák használatára, már pedig erre az alap képességre szükség van a tanulás folyamatában. De mégiscsak azért fontos lenne, hogy használják ezeket a lehetőségeket, hogy a társadalom részeként tudjanak élni, és ne érezzék magukat elzárva a társadalom többi részétől. Éppen ezért az Európai Uniónak olyan központokat kellene létrehozniuk, létrehoznia, amelyekben a szegény és idős emberek, akiknek nincsen korábbi tapasztalata az új technológiákkal kapcsolatban, ingyenes kurzusokat kapjanak, és ott olyan tanárok tanítsanak, akik értik az idősek problémáját és azoknak a tanulási nehézségeiket. Fontos lenne továbbá az új technológiák idősek számára írt kézikönyveikre is érthető nyelvezeten kellene megérni ezeket olyan személyek számára is, akik nem ismerik az új technológiákat. Tehát, hogy pontosan értsék a felhasználók, hogy mit is tesznek. A fiatalok sokszor nem is értik, nem is tudják, hogy milyen nehéz a helyzete az idősebbeknek, az új technológiák használatával kapcsolatban. Éppen ezért jó lenne, hogyha őket is informálnánk erről, mert így lehetne szolidaritást biztosítani az idősek felé. Az Európai Parlamentnek ebből a szempontból az inter, tehát a generációk közötti kapcsolatokat elő kellene mozdítania, és támogatnia kellene az egymás megértését, illetve szolidaritását a szolidaritást a digitális szakadék megszüntetése érdekében. Éppen ezért az fiatalok figyelmét rá kellene irányítani a digitális kizártság, kirekesztettség problémájára, mert így aztán megértenék a fiatalok azt is, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az idősek, és talán önkéntes munkával is segíthetnék a felzárkózást gyakorlatilag az új technológiák évente változnak, és ez bizonytalansághoz vezet az idősek tekintetében, illetve az idősek részéről. Egy másik nagy probléma azt is jelenti, hogy nagyon sok új technológia kimondottan a fiatalokra specializálódott. Nagyon nehéz, még a fiatalok számára is, de még nehezebb az időseknek, a nap, napra készen követnie az információs technológia változásait, és megérteni, hogy hogyan is kell az új eszközöket használni. És ehhez pénzügyi eszközökre is van szükség, hogy meg is tudják vásárolni őket. Az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak támogatnia kellene egyszerűbb és hozzáférhetőbb új technológiai eszközök kialakítását, amelyek az idősek igényeihez is igazodnak. Hiszen a minél szegényebb valaki, annál nehezebben fér hozzá az új technológiákhoz. Tehát például az előre kifizetett telefonelőfizetések sokkal drágábbak, mint az előfizetésesek. Tehát a kártyás az előfizetéshez képest. És ugye az internetes előfizetési árakról nem is beszélve. Mivel a technológia javíthatná az életkörülményeit a az időseknek. Éppen ezért a tagállamoknak az Európai Unióval együtt feladata az, hogy ezeket a technológiákat előmozdítsa használatuk tekintetében az idősek számára is, mert ezzel mentális tréning lehetőségeket, olcsó kommunikációs lehetőségeket biztosítana az idősek számára. És sokkal olcsóbb adminisztrációt, például az egészségügyi szolgáltatások, vagy akár az internetes bank szolgáltatások terén. Monsieur Vignon, un petit complément. Vignon úr, gratulálok! Vagy ki akarja egészíteni még? Igen. Nem konklúzió, ez egy kis kommentár inkább, de az e- agorához kapcsolódik, ugye a fő témákhoz, a válság és a szegénység. Nos, hát ezekről nagyon sokat beszéltünk, hiszen félünk attól, hogy tovább fog növekedni a szegénység. De mégiscsak az európai társadalom nagy változásokat is rejteget magában, vagy hát ez a válság nagy lehetőségeket is rejteget magában. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk megtalálni azt, hogy mi is az, ami összekötheti az európaiakat. A válság. Lehet, hogy lehetőséget biztosít most arra, hogy ne csak a gazdagok, vagy ne csak a gazdagság mentén legyünk összetartóak, hanem azzal kapcsolatban is, ami hiányzik, ami, ami, ami nincsen. Tehát a, bizony a szegények, az idősek is nagyon nagy kincsekkel rendelkeznek a tapasztalatukkal. A fiataloknak nincs meg ez a tapasztalatuk, és nincsen idejük sem. Mit is lehetne tehát tenni annak érdekében, hogy az egyeseknél ott lévő gazdagságot át tudják adni a másoknál hiányzóra. Rendben. És most megadom a szót a résztvevőknek. Orgele úrnak. Hola, buenos días. Gracias, señora presidenta. Yo vengo de España. Köszönöm szépen, tisztelt elnök eh, asszony, Spanyolországból érkeztem, és eh, nem szakszervezetet, eh, vagy bármilyen szervezetet képviselte, hanem egy, egyénileg spanyol állampolgárként érkeztem. És úgy tűnik, hogy mindannyiunknak ugyanaz a problémája, a válság és a szegénység, a kultúra, az új technológiák, hogyan lehetséges ezeket összeegyeztetni. Ezen a témán munkálkodtunk, és van még egy olyan aspektus, amelyet nagyon figyelembe vettünk, ez pedig eh, nem annyira tükröződött a végkövetkeztetésekben, pedig nagyon fontos lenne. Hogyha ha az új eh, technológiákat eh, vásárolunk, például egy mobiltelefont a tagállamainkban, akkor a nyelve a leírásnak, a kezelési leírásnak, az gyakran vagy francia, vagy angol, és nem tudom, hogy létezik-e itt bármilyen fajta előírás, amely kötelezővé teszi azt, hogy azokban az országban, országokban, ahol megvásároljuk ezt a ezt a mobiltelefont például, akkor azt lefordítsák annak a használt utasítását az adott ország nyelvére. Remélem, hogy az Európai Parlament, hogyha létezik egy ilyenfajta előírás, akkor ezt be is tartassa. Vannak idősebbek is, akiknek nincsen lehetőségük arra, mint a fiataloknak, hogy új nyelveket tanuljanak. Köszönöm szépen, elnök azt. Complément d'information. Ceci alors va euh, clore momentanément euh, nos travaux. Euh, nous allons tout à l'heure, après la... Köszönöm szépen. Nos, hát euh azok a személyek, akik most szeretnének felszólalni, azokat kérem, hogy majd a szünet után mondják el a véleményüket, de még a kávészünet előtt szeretném elmondani, hogy a formanyomtatványokat a költségtérítésre vonatkozólag megtalálják a bejáratnál, de egyébként a plenáris ülés végén is meg lesz ez, ugyanis enélkül, hogyha nem, nem nyújtják be a kérvényeket, akkor nem fognak költségtérítést kapni az agora résztvevői. De egyébként ezt le is írtuk, úgyhogy kérjük szépen, hogy vegyék át a részvételi dokumentumaikat, és most jó kávétszünetet kívánok mindenkinek. Negyed óra múlva találkozunk, 15-20 perc múlva.